liebe Kolleginnen Kollegen. Kedves kollégák, folytatjuk a szavazást, a napi rendet. A maratoni délelőtti szavazás után, most egy fél maratont futunk itt délután. Nagyon fontos témák szerepelnek ismét a napi renden. 12-essel folytatjuk az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások rendkívül érdekes és fontos téma. Miroslav Mikolasik dolgozta fel a számunkra. Az előadó röviden kívánt szólni. Kollega, parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Szeretném aláhúzni azt, hogy mindenkivel, az árnyékjelentéstevőkkel és a titkársággal is kiválóan tudtunk együtt működni a szavazás előkészítésekor. A kompromisszumok is ennek tükrében születtek meg. Nagyon sok módosító indítványt beépítettem a szövegbe, nem csak az árnyék jelentéstevők javaslatait, hanem azokét is, akik begyújtottak módosító indítványokat. Valamennyiünknek szeretnék köszönetet mondani, hiszen ennek köszönhetően a bizottság szövegének a minősége sokat javult. Pozitív üzenetet kaptunk a jogi szolgálattól is, megkapták az írásos anyagok között a jogi szolgálat véleményét, és leszögezhetjük, hogy a 168-as cikk feljogosít minket arra, hogy tovább dolgozzunk az informált, a tájékoztatott személy jogait, illetve a pénzügyi nyeresség nélküli, illetve a pénzügyi pénzszerzés tilalmát is visszaigazolta a jogi szolgálat. Szeretnék félre eloszlatni egy félreértést az ötös számú konszolidált módosítóval kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy már Végig fogadtam Belgium, Hollandia és Egyesült Királyság néhány felvetését, ahol az élő donorral kapcsolatos vita jelenleg folytatódik. És ezekben az országokban a vita talán el sem indult volna, hogyha nem készül el ez a jelentés. Miután a parlament nagyon pozitív hangulatban van, nem csak a mi szakbizottságunk, hanem ez az egész parlament, kaptunk impulzusokat, érkeztek impulzusok tagállamoktól is, akik szeretnék, hogyha minél előbb elfogadnánk ezt az irányelvet meg vagyok győződve arról, hogy nem csak a mai szavazás, hanem majd a május és strasburgi végszavazás is biztosítani fogja azt, hogy a mindenki és a betegek rendelkezésére áll hamarosan az irányelv. Elnök, köszönöm Mikolásik úr, akkor elkezdjük a szavazást. 57-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, tehát az 59-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 27 igen, 18 nem, elfogadtuk. Következő oldal, 61-es, Horst Schnellhárté, mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 62-es, ki támogatja? ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 64-65-ös azonosak, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 68-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, Hát ellenőrizzük, nézzük ezt meg. Lezárom a szavazást. Hm. Hát igen, elutasítottuk. 74-es mellette. Ellenem. Tartózkodás. Hm, ezt is meg kell néznünk, ez túl szoros volt. Tehát a 74-esről szavazunk. Vége. 28 igen, 24 nem, elfogadtuk. Következő. 75-ös mellette. ellene tartózkodás elutasítottuk. 76 részben szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 77-es 77-es, tehát mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es, ez ugyanaz, mint a 82-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. Hm? Jó, nézzük meg a... Megnyitom a szavazást. Lezárom. 34 igen, 19 nem. Jó, ez elég egyértelmű volt. Következő oldalon 7-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 87 mellette, ellene, Hát, ezt ellenőrizzük. 87-esről szavazunk, megítom a szavazást. Lezárom. Hm. Jó, láttam, hogy nagyon szoros. Elutasítottuk. Következő 8-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő oldal kettes számú kompromisszumos indítvány mellette. Köszönöm ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93, ugyanaz, mint a 94-es, mellette ki van. Köszönöm, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 96-os, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor tovább 101-es mellette köszönöm ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következő a 106-os, ki van mellette, Köszönöm, ki ellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt muszáj ellenőriznünk, tehát a 108-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 igen, 23 nem, elfogadtuk. 110-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 116-os mellette, A 115-ös lesz kompatibilis. Menjünk vissza 115-ösre, tehát ki van mellette. ellene, tartózkodás elutasítottuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 118-as, ehhez tartozik egy szóbeli módosító, ki van mellette. Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. 119-es, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de szavazzunk 119-esről. Lezártam a szavazást. Hát azért elég egyértelműen elutasítottuk, ilyen ez látható volt. 120-as, ki támogatja, Budapesti ellenzé tartózkodás, elfogadtuk. 121-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Juri 3-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123 mellette, ellenem tartózkodás, elutasítottuk. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 134 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 139 mellette jó, 138-ast ellenőrizzük. 138-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. <laughs> Napnál is világosabb. 50 igen, 6 nem. Egyértelmű volt. 139-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 140-141-es megegyezőek mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 145-146-os azonosak, mellette, ellene, tartózkodás. Jó, nézzük meg. Lezárom a szavazást. Szoros volt ez is. 29 igen, 28 nem, elfogadtuk. Következő. 23, Júri 5, Júri 4, nem, 23 és Júri 5. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Júri 4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141-148-as azonosak, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es ről már nem kell szavaznunk, 150-esnél folytatjuk, tehát 150-es mellette, ellene, tartózkodás. Ez nem volt egyértelmű. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást 150-esről. Lezárom. Hát igen, szoros, 28 igen, 26 nem, elfogadtuk. 151-es mellette. Ellenem tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük a 25-öst. Lezárom a szavazást. 32 igen, 22 nem. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ezután 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő oldal 155-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os és a Júri 8-as azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es, Júri 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette <clears throat> ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Júri 9-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Júri 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 156-os szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157-es, 158 azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következzen a négyes számú kompromisszumos indítvány, konszolidált indítvány, négyes számú mellette. Ellene Hát ezt meg kell nézni, elektronikusan megnyitom a szavazást, tehát a négyes konszolidált indítványról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31 igen, 24 nem, egy tartózkodás ellenében. Elfogadtuk. Akkor a 162-es mellette 162-es, 17. oldalon vagyunk. Ellene? Ellene? Akkor... Az most egy kicsit ö, vegyes lett. Nézzük meg, megnyitom az elektronikus szavazást. 162-esről szavazunk tehát a 17. oldalon elektronikusan. Lezárom a szavazást. Világos a kép, 34 igen szavazat, 22 nem, ellenében elfogadtuk. Akkor most lent a alján 168-as módosító indítványról szavazunk, ki támogatja. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 169-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 170-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 36-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a következő oldalra ugrunk, 176-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as mellette. nyolcasról szavazunk, mellette. Még egyszer 38-as, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 177-es, mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 179-es. Nem. Igen. Akkor mégis 179-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy gondolom elutasítottuk, de a biztonság kedvéért nézzük meg tehát a 179-ről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Egyértelmű a kép, elutasítottuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 181-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 182-es, 183-as azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 186-os mellette ellene tartózkodás elfogadó 187-es, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk 188-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk 189-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 44-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 190-es és a 191-es azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 192-es, 193-as mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, akkor 46-os első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 195-ös mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os második rész. Ö, szavaznom kell, igen, mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 47-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 197-es mellette ellene Nézzük meg elektronikusan a 197-esről elektronikusan szavazunk. Egy néppártival megint több van. Valaki vonuljon vissza, húzza ki a kártyáját. Még mindig? Igen. Tehát akkor. Szoros az eredmény, de biztos 29 igen, 27 nem, egy tartózkodás ellenében elfogadtuk. Akkor a 49-esről szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 198-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 199-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen. Haszi asszony, orra, a 54-esel szóbeli módosítás, kedves kollégák, van egy szóbeli módosítványom, hogy ezt a jogszabályt az első jelentéssel összhangba hozzuk, amelyet Jó Leinen úr készített, amelyről szavaztunk ma délelőtt, tehát ennek megfelelően a első bekezdésben arról lenne szó, hogy extending by two months, tehát két hónappal meghosszabbítva, nem egyel, ahogy a ma délelőtt döntöttünk. Köszönöm szépen, nincs ellentmondás, akkor így szavazunk a szóbeli módosítóval együtt az 54-esről, ki támogatja. Köszönöm, ki ellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. Egyet értve az elnökkel, az mindig jó, úgyhogy ez így rendben is van. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 200-as és a 201-es azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 56-os, 202-es és a júri 11-es is azonosak, egyszerre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 203-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor két záró szavazás lesz. Először is a jelentés tervezetről a módosított formában elektronikusan szavazunk, és meg is nyitom a szavazást. Egy néppártival ismét több van. Snellhardt kollega tag most már rendben van, tehát akkor teljesen meggyőző módon 56 igen, nulla nem szavazat, egy tartózkodás. Gratulálunk, és most pedig a jogszabályalkotási javaslatról szavazunk. Ismételten megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény ugyanaz, 53 igen szavazat, 0 nem szavazat, egy tartózkodás. Gratulálunk Nikolasek kollégának! A jövő héten a nagy madridi konferencián, a nagy nemzetközi konferencián a szervát ültetésről Mikolasek kollega tart beszédet a megnyitón, és a mi delegációnk és ott lesz jelen. Kéri még egyszer a szót. Igen, csak köszönetet szerettem, szerettem volna mondani. Köszönöm, elnök úr, hogy levezette ezt a szavazást. A kollégáknak pedig köszönöm ezt a meggyőző támogatást, és teljesen biztosan közvetíteni fogom ezt az eredményt a jövő heti madridi konferencián. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy sok ezer, sok tízezer ember Európában élvezi majd annak az előnyét, amiről most döntöttünk, és talán még a túlélés is megvalósítható lesz számukra ezekkel a határozatokkal. És akkor most rátérünk a következő pontunkra a napirenden, ez pedig szintén a szervadományozással és szerv átültetéssel kapcsolatos cselekvési terv a megerősített együttműködésre a tagállamok között. Andrés Perello Rodriguez kollega az előadója és meg is kezdjük a szavazást. Mindenről a nyolcas módosítóról szavazunk először, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, nézzük meg, tízes tehát, ellenőrizzük. Műsnak lezárom a szavazást. 24 igen, 33 nem szavazott, így tehát elutasítottuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A Júri 3-as mellette Ja, hogy erről nem szavazunk. Igen. Nem szavazunk. Akkor jön a 13-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes számú kompromisszumos indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Júli egyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Júri kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 19-es 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtok, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 5-ös mellette ellene Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de megnézzük a júli 5-ösről, tehát ismét szavazunk elektronikusan. Szavazás. lezárom. Igen, 30 igen, 27 nem ellenében elfogadtuk. Jöjjön a kettes kompromisszumos módosító konszolidált javaslat mellette ellene. Ezt is meg kell nézni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29, igen, 26, nem, három tartózkodás ellenében elfogadtuk. Akkor a 24-es jöjjön, és mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Júri 9-es mellette. Ellene tartózkodás. Azt mondom, elutasítottuk, de jó, ha megnézzük, tehát a Júri 9-esről szavazunk ismételten.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 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene elfogadtuk, júli 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyet visszavontak, akkor jöjjön a Júri A. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Júri B. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, és akkor most jön a végszavazás, mégpedig erről a jelentésről, a módosított formában a szavazást megnyitom. Le is zárom. Igen, meggyőző eredmény. 58 igen, nulla nem szavazat, egy tartózkodás. Kedves kollega, szívből gratulálunk a jelentéshez és a végzett munkához. Köszönöm szépen. És akkor most... Mi jön most? A következő napi rendi pont. A 14-es pont. Közös balti tengeri kutatási és fejlesztési program, az úgynevezett bónuszprogram. program.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 tartózkodás. A liberálisoktól nem láttam kezet a magasban, úgyhogy nézzük meg. Tehát a 21-es, 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát, ö, mm, jó volt ellenőrizni, 27 igen, elfogadtuk. Akkor most jön a 23-as, 25-ös, ezek azonosak mellette. Ellene. Ezt is meg kell néznünk. Tehát a 23-as, 25-ösről elektronikusan szavazunk.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 ellene tartaszkodás. elfogadtuk. 32-es, 33-as azonosak mellette ellene Tartaszkodás. elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38, ne, és 38-as és a 40-es okafogyottá váltak, így jön a 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk és akkor most következzen a végszavazás. A jelentésről a módosított formában a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 54 igen, 0 nem, szavazat egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, Anna Rosbach asszonynak, a Balti-tenger védelmében végzett munkáját. És akkor most, kedves kollégák, fantasztisak, fantasztikusak vagytok. Azt hiszem, hogy most már a tornát is elvégeztük, de még azért van szavazás, mégpedig. Következő témánk fehér könyv, nem? Nem, még előtte van egy másik vélemény, mégpedig a 15-ös napirendi pont alatti információs és kommunikációs technológiák mobilizálása, energiahatékony és alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való átmenet megkönnyítése érdekében. A Csána Oktavia Szárbó a vélemény készítője. Kezdjük meg a szavazást. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, ki van mellette,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 kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor zárszavazás Decsán Oktavia Sorbú jelentéséről elektronikusan szavazunk az egész véleményről. Lezárom a szavazást. 51 igen, 1 nem, tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálok eh, az energiahatékony, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság felé vezető utat így módon kiköveztük. És most térünk eh, rá, ahol már korábban kellett volna tartanunk, 16. napi rendi pont, fehér könyv, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, egy európai fellépési keret, Hitori Ródi az előadó. Készültek kompromisszumos módosító indítványok. Megkezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszas, amihez van egy szóbeli módosító, Paszekottól. A forest policy, az erdő gazdálkodási politikát szóval szeretném kiegészíteni. Tehát all EU policies és eh, utána szerepelnek a különböző politikák, eh, mint a kohéziós politika, de a forest policy, az erdővel kapcsolatos politika hiányzik, ezt kérem, hogy vegyük fel. Elfogadtuk a szóbeli módosítást, tehát szavazunk a 20-asról, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 22-est szavazunk géppel lezárom a szavazást 27 igen, 25 nem, elfogadtuk. Következő oldalra ugrunk. 24-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 27-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jüri 6. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 30-as részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, tehát a második részről, 30-as második részéről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Még elég egyértelmű többség, 31 igen, 21 nem. 31-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 12-es nem, a 35-ös elnézés, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most jön a regi 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös, mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a 45-öst. Hát, nagyon szoros volt, nem volt hiba ellenőrizni, mert elutasítottuk. Tessék? Nincs nálam a szavazókártyám, de szavaztam. Pech gehabt. Ez, most. Hát pech, pech. Itt kell, hogy legyen a kártya mindenkinél, ha elektronikusan szavazunk. Sajnálom, de ezek a szabályok. Menjünk tovább. 46-os. Mellette ellene elutasítottuk. Sajnálom, kedves kollega, de hát a név szerinti szavazásnál így járunk el. Köszönöm. 48-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Regi 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette,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 ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es és 65-ös azonosak, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, 64-es, 65-ösről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. hatos. Mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 67-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodás, elfogadtuk. 68-as. 68-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük 68-ast. Lezárom a szavazást. Egyértelmű volt az igenek többsége. A 74-esnél folytatjuk többi okafogyottá vált. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gyuri 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92-es mellette, ellene, Hát ezt muszáj ellenőriznünk. 92-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hú, hát ez egyetelműen nem. Elutasítottuk a 42-es, tehát 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyértelműen Kriszta, sajnos. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő oldal 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Regi 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 7 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115 Richard Zéberék mellette, ellene, csartózkodás elutasítottuk. 117-es részben, részenként szabadunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 119. Mellette. Eszter de Langer, igen. Ő is támogatja. Ellene ki van? Tartózkodás, elfogadtuk. 120-as mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 116-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Van itt egy szóbeli módosító, a 21. bekezdéshez ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 124-es részenkénti szavazás első rész. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás, hm, ezt ellenőriznünk kell, 128-asról, tehát szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 igen, 24, de nem, elfogadtuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 130-as mellette, jó, jó, rendben van, 129-est ellenőrizzük gépi szavazással. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hú, jó, hogy szóltak. Ugye nem mindenki emelgeti már az ujjait. Akkor a következő a 130-as Teodoros Külakakiszé. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 133-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 134 mellette, ellene, tartózkodás, hm, ellenőrizzük, 134-est. Lezárom a szavazást. Hm, igen, 26 igen, 28 nem, elutasítottuk. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 139-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 14-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A regi 14-esről elektronikusan szavazunk. Lezárjuk a szavazást. Igen, egyértelműen mellette, 31 igen, 23 nem elfogadtuk. Juri 2-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 146-os mellette Weisgerber asszonyi ellene ellene mellett tartózkodás elutasítottuk 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk Regi 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, meg kell nézni, tehát a regi 15-ös elektronikusan a regi 15-ösről szavazunk. Lezárom a szavazást egyértelmű többség, igen. Regi 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 138-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 140 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 153-as, a 152-est ellenőrizzük? Jó. Mm, lezárom a szavazást. Hát igen, láttam én, azt elutasítottuk. 153-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 154-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 155-ös mellette. Ellene. Nézzük meg. Tehát a 155-öst megnézzük. Gépen is. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Igen, szoros, de elutasítottuk. 156-os mellette, mellette, ellene, tartaszkodás elutasítottuk, 158-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 161-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk nézzük meg, 161-es nézzük meg. Lezárom a szavazást. 30 igen, 23 nem. Hol vagyunk? 162-es mellette. Ellene. Hát nem látom, még egyszer, 162-es mellette. Igen, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 164-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 165-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 166-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 19-es oka fogyott 168-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 169-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 170-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tiszta öröm most az néhány oldal. Jöjjön a preambulum bekezdések sorá 16. oldalon. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. De hát, ha akarják, meg is nézhetjük akár hetes. Lezárom a szavazást. Igen. Elfogadtuk. 27-20 arányban elfogadtuk. 8-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 14-es mellette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 még jön a Juri. Nem, még jön a, de még jön a Juri. Igen, a Juri B. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Juri C. Az is mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Juri E. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor most jön az utolsó szavazás már erről a jelentésről, amelyet Vittorio Prodi készített. Elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. 49 igen, 3 nem, két tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálunk a jelentés készítőjének, az előadónak, és most már a, az éghajlat védelem második tartópillére is megszületett az enyhítés mellett. Rekordmunkát végeztünk, kollégák, nagyon jól együttműködtetek, az egész szavazást le tudtuk bonyolítani, de folytatjuk az ülést, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig Ez pedig a 17-es számú napi rendi pont lesz. Christopher Fjellner jelentése az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról. Elnök úr, ha megengedi, akkor várnék egy kicsit, amíg a tömeg elhagyja a termet. Jó, mondja az elnök. Come here. Go tomorrow morning. Bien. Alors, pour les courageux qui restent <laughs> dans la salle, azoknak, akik elég bátrak ahhoz, hogy itt maradjanak a teremben, azoknak elmondom, hogy folytatjuk a mai munkát napirend szerint. orvosi rendelvényhez kötő gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás a következő napi rendi pont, a 17-es. A 2001 per 83-as rendelet módosításáról van szó. Kérdezem Fjellner úr véleményét erről. Fjellner úr? Nagyon szívesen előadom, hogy hol áll, hogy áll a jelentés tervezetem. Először is nagyon fontos, hogy leszögezem, hogy van egy kis gondunk. Elfogadhatatlan az, hogy hihetetlenül nagyok a különbségek az Európai Unióban a minőségi tájékoztatással kapcsolatban, és ez azzal a következménnyel is járhat, hogy az Európai Unión belül az egészségügyben is komoly különbségek alakul hatnak ki. A hozzáférhető tájékoztatás nagy része angolul elérhető, és ez gondot jelentett azoknak, akik nem tudnak angolul. A másik dolog, a másik gond, hogy sok ellenőrizet, ellenőrizetlen, illetve ö, nem megbízható információ elérhető, főleg az interneten. De természetesen hozzáférhető a biztonságosabb vagy ellenőrzöttebb információ is. Nagyon fontos tehát az, hogy a, hogy a betegek jobban tudjanak tájékozódni. Segíteni kell őket ebben, tájékoztatás nélkül a betegek nem élhetnek jogaival. Nagyon fontos lenne, hogy a bizottság ezen problémákra válaszoljon. Megpróbálták már ezt megtenni, de még nem teljesen. A bizottsági javaslatot komolyan meg kell változtatni. Javaslatom 40 oldal módosítást tartalmaz. A legfontosabbakat, az öt legfontosabb javaslatomat, változtatási javaslatomat szeretném most felvázolni. Először is úgy látom, hogy az a legnagyobb hiányossága a bizottság javaslatnak, hogy nem a betegek szemszögéből vizsgálja a helyzetet. Tehát az ipar nézőpontját megpróbálom megváltoztatni, úgyhogy a beteg szempontjából lássuk a helyzetet. Ugye az iparnak az lenne az érdeke, hogy hogy információt terjesszen, pedig ennél sokkal fontosabb, hogy a betegeknek a, meglegyen a tudáshoz, vagy megismeréshez való joga mindenki arról beszél, hogy az információt szét kell szórni, el kell jutatni, pedig sokkal fontosabb lenne az, hogy hozzáférhető legyen az információ. A legfontosabb dolgoknak kell eljutni a betegeknek, betegekhez, ez pedig nem más, mint a, a csomagolásban, a, a gyógyszerek, orvosságok csomagolásában található kísérő cédulák, ezeknek kötelező jellegűen ott kell lenniük. Már régóta foglalkozunk ezzel, és tudjuk, hogy kötelező érvényű, kötelező érvényel meg kell jelentetni ezen ellenőrzött információt ezekben a kísérő cédulákban. Ezekkel a kérdésekkel már többször foglalkoztunk, de azt hiszem senki sem szeretné itt a teremben, hogy reklámozzuk az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszereket. Az amerikaiak ezt teszik, mi nem szeretnénk őket követni ezekkel a reklámokkal, úgyhogy meg kell erősíteni az orvosi rendelvényekhez kötött gyógyszerek reklámozásának tiltását. Tehát csak a betegek által kért tájékoztatást szabad megengedni. Nem szabad megengedni, hogy olyan információ jusson el a betegekhez ezen ö, keretben, tehát reklámként, amit nem kértek. Tehát televízió, rádió, magazinok, újságok, nem reklámozhatják az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszereket. Tehát ez a push típusú tájékoztatás nem engedett, csak a pull típusú, hogy a betegek kérjék ezt az információt vagy tájékoztatást. Az bizottsági javaslatban az is hiányosság, hogy az egészségügyi dolgozókról nem igazán szólnak, hiszen nekik is fontos szerepe van az irányelv megvalósításában, illetve az irányelvek kidolgozásában. Ugyanis nagyon fontos része enne a, ennek a rendeletnek, hogy hogyan lehet a szabályokat megvalósítani, hogyan lehet ennek, ezeknek a szab, megvalósításnak az irányelveit kidolgozni. Vonatkozik ez a reklámozás korlátozására, illetve tiltására javaslatom értelmében, tehát az egészségügyi dolgozókat is bevonnák ezen konzultációba vagy folyamatba. Leginkább az ő, vagy az ő érdekük is, hogy ez a javaslat működőképes legyen, ezért kell mindenképpen bevonni őket. Van még egy dolog, ami hiányzik a bizottság javaslatból, szerintem fontos lenne. Ez pedig egyfajta panasz panasz lehetőség megteremtése. És ez lehetőséget arra adni, ar, adna arra is, hogy büntetést vagy bírságot lehessen kiróni azokra, akik nem tartják tiszteletben a szabályokat. Jelenleg még a pontos rendszerét ennek nem dolgoztam ki, tehát hogyan lehetne megfelelően panaszokat tenni, a jövőben megpróbálom ezt kidolgozni. Németországban egyébként ez már létezik a reklámok esetében. Tehát be lehet jelenteni, hogyha valaki számára elfogadhatatlan reklámokat lát, vagy hal. A negyedik fontos dolog ennek az irányelvnek a ennek a rendeletnek a hatája. Sok EU-s bíróság olyan helyeken próbálja alkalmazni ezt a rendeletet, ahol nem lehetne. Le kell szögezni azt, hogy próbáljuk azt szabályozni, hogy mit mondhatnak mit közölhetnek a gyógyszergyártók azok, akik licenszer rendelkeznek. Nagyon fontos az, hogy az, hogy az orvosságokkal, gyógyszerekkel kapcsolatban mindenki kifejezhesse saját személyes véleményét. Próbáltam világossá tenni a ö, én változatomban, hogy erre a továbbiakban is lehetőség van. De ez nem megengedhető olyan személyek részéről, akik a gyógyszeripart képviselik. Tehát csak független szakértők mondhatják el véleményüket, hiszen végül is ez a szabadság elve. Még egy fontos dolog, amit elmondanék. A legfontosabb tájékoztatási csatorna nem más, mint a mint a felíró orvos tájékoztatása. Nagyon fontos tehát az orvos-beteg kapcsolat. Ne felejtsük el, hogy ki kell, ki kell ö, egészíteni ezt a csatornát. Átlagban egy európai beteg 5-6 percet tölt a kezelő orvosával, és ennyi idő alatt lehet, hogy a beteg nem jut hozzá szükséges tájékoztatáshoz. Sokszor a betegek elveszítik a kísérő cédulát, és általában azért erről tájékoztattak, mert olyan kicsi a doboz, hogy nem tudják annyira összehajtogatni ezt a kísérő cédulát, hogy az ismét beleférjen a gyógyszer csomagolásába. Ez lenne az öt legfontosabb pont a jelentés tervezetemben. Nos, voltak olyanok, akik szeretnék, akik szerették volna elhalasztani ezt a témát, hiszen Dali úrral nem sokára következik a meghallgatás, de én ezzel nem tudok egyet érteni, Hiszen feladatunk és, követke- és kötelességünk, hogy felülvizsgáljuk ezt. Nos, én nem a tanács vélemény alapján szeretném felülvizsgálni ezt a bizottsági javaslatot. A tanács már régóta foglalkozik ezzel, tanács nyilatkozatokat adott ki erről, ezért nagyon fontos, hogy a parlament is elmondja és tudassa véleményét. Tehát mindenképpen el kell mondani azt, hogy mit gondol a parlament. Ezzel gondolom a legtöbben egyetértenek. Még egy dolog. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek a munkámban, a titkárság tagjainak, az asszisztensemnek, illetve azoknak a nagyon konstruktív beteg szervezeteknek, akik segítettek ebben. Azt gondolom, hogy nagyon elgondoltatóak voltak a velük folytatott eh, eszmecserék. Most pedig a képviselők véleményét szeretném meghallgatni. Egyébként a szöveg rugalmas, meg lehet változtatni, és a, szeretném a lehető legtöbb javaslatot bevonni a szövegbe. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Megköszönöm kitűnő munkáját. Pirella úr következi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Párnyó asszonyt szeretném kimenteni. Árnyék jelentéstevő, de ma nem tudott itt lenni. Azt gondolom, hogy Fjellner úr véleménye megegyezik az árnyékjelentéstevő, megegyezik az árnyékjelentéstevő és másokéval is. Már régóta tárgyalunk a gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról, a információ megváltoztatásáról. A mai jelentés rámutat arra, hogy a legfontosabb érdek mégis az, hogy a polgárok egészségét védjük. Ezen utóbbi években nagyon nagy mértékben fejlődött a gyógyszeripar, és jövőjük még dinamikusabb fejlődés sejtett. Kicsit szkeptikusak vagyunk a bizottság által bemutatott szöveggel kapcsolatban. sajnálatos lenne az, hogyha a közegészségügy szenvedné meg ezeket a hiányosságokat a javaslatban. Ami a rendelet javaslatot illeti, az orvosi rendel, rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás kérdésében nem, tudom, nem tudunk egyetérteni a kiindulási ponttal. Szerintünk nincsen sem a betegek, sem a szakmai, sem a szakma részéről semmilyen szükséglet, tájékoztatási szükséglet. A tapasztalat egyértelmű, bár a polgár, bár a betegek szabadon hozzájuthatnak az információhoz, mégsem tudja mindig megítélni azt, hogy mi a számára legmegfelelőbb orvosság. Új orvosság. Ez egyfajta bizonytalansághoz vezet, és az orvosok is egyfajta bizonytalanságban élnek. Nagyon úgy véljük, hogy kizárólag az egészségügyi dolgozóknak és a hatóságoknak kell rendelkezni azzal a képességgel, hogy a számos innovatív gyógyszer közül ki tudják választani azt, ami megfelelő a beteg számára. Azt gondolom, hogy nagy hiba lenne ezt a javaslatot komolyan venni. Nem, ne felejtjük el azt sem, hogy ez milyen pluszköltségeket róna az egészségügyi rendszerekre nem segíteni sem a piac fejlődését, sem az egészség megvédését. Az úgynevezett gyógyszeri, ö, gyógyszeripari csomagban már nagyon komoly előrelépéseket tett a bizottság. A bizottság javaslata úgy véljük, nem rendelkezik azon, lehetőségek, azon lehetőséggel, hogy ebből idővel egy jó minőségű irányelv legyen. A szöveget elolvasva elmondhatjuk, hogy nehezebb módosítani ezt a ezt az irányelv tervezetet, vagy ezt a rendeletet, mint egy újat írni. sajnos nem éri el a hozzáfűzött célokat és reményeket. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Hacimárka hát, kiszúr következik, mondja az szóval Köszönöm szépen először is Fjellner kollégának szeretnék köszönetet mondani. Erről a kérdésről már hosszabb ideje folytatunk vitát, és a kollega pontosan azt mondta el, ami a válasz arra a kérdésre, amit a kolléganő mondott, hogy az egészet vissza kellene utasítani, de hát kedves kollega, ami feladatunk éppen az, hogy módosítsuk a bizottság kezdeményezéseit. Nem tudunk mindent visszaküldeni, hanem úgy kell megmódosítani mindezt, és Fjellner kolléga nagyon döntő pontokat említett, amelyeket meg kell változtatni, hogy az egészet elfogadhatóvá tegyük oly módon, hogy az ön frakciója is tudja képviselni. Azt gondolom a magam részéről, hogy a robanó töltete ennek az anaknak, amit kezdetben láttunk, bizonyosan voltak benne ilyen szándékozott félreértések, de ezek a részek, ezek ma már nincsenek benne. Persze ezeket az érzékeny kérdéseket. Ugye az információ egy rendkívül érzékeny kérdés, és ezt ott kell hagyni, ahol a legilletékesebbek tudják kezelni. De hát Fialner kollega éppen ezt teszi a jelentésével, éppen azt gondolom ezért hogy egy megfelelő, egy nagykorú betegre van szükség, nem olyan betegre, aki csak vár arra az 5-7 percre, hogy végre bejusson, hanem olyan beteg kell, aki maga is tud ítéletet alkotni, és egyre inkább ragaszkodik ahhoz, hogy igazolt információkat kapjon, és itt tudunk mi belépni, mint parlament. Ez egy ex ante ellenőrzés, erre van szükség, tehát, hogy a mindenkori tagállamban az illetékes hatóságok előtt azonban a lehetőség megmaradjon, sőt, bővüljön a beteg számára, hogy megfelelő információkhoz jusson. Éppen azt hallom, hogy néhány kollega, különösen a zöldek el akarják halasztani a szavazást, ön ezt vissza akarja utasítani. Én egyetértek Deli biztossal, aki azt mondta, hogy a tanácstól ő, ő megkaptam a véleményt, itt van előttem, most jó lenne megtudni, mi a parlament véleménye. Erősek vagyunk, kreatívak vagyunk ahhoz, hogy megfelelő véleményt produkáljunk, gondolom én. És ami a én az Ipari Bizottságban vagyok a jelentés készítője, illetve az árnyék felelős a liberálisok körében. Néhány dologról szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy az ember egyszerűen kedvet kell, hogy kapjon a betegtájékoztatóra. Olyan betegtájékoztatót kell csinálni, és itt az illetékes bizottság egy olyan javaslat állt elő, és ezt mi támogatjuk, hogy a betegtájékoztatót érthetően kell megfogalmazni, és úgy a paciens a beteg elé tenni. És nem csak erről van szó, hanem arról, arról is, hogy ezt standardizáljuk megfelelő módon, és minden nyelven legyen hozzáférhető az interneten is. Ez a dolognak a lényege, és ez az, amit Fjellner úr lavasol. És azt hiszem, hogy egy olyan korban, amikor össze-vissza utaznak az emberek Európában, akkor nem akarnak hurcolászni magukkal minden betegtájékoztatót, akkor legyen elvárható az, hogy eh, ehhez hozzáférnek eleve ezekhez az információkhoz. Nem több, nem kevesebb kell, hogy legyen a célunk. Erről van szó. Felmerült még a kérdés, hogy milyen csatornákat használnak. Nos, egy kicsit csökkentettük ezeknek a számát, ugye nem csak az egészségügy szempontjából releváns publikációk maradjanak benne ki is vehetjük akár. Úgyhogy nem tudom, kedves kollega, hogy miért mondja azt, hogy ezt az egészet vissza kell utálni. A lényeg az, hogy ne lehessen reklamázni a vényköteles gyógyszereket. Nagyon sokan dolgoztak azon, hogy legyen meg a reklám szabadsága. Hát nem lehet reklám a vényköteles gyógyszerek esetében, ezek nem reklámozhatók, és az exante ellenőrzésre ott van szükség, ahol ez lehetséges. Védországban ez alkotmányjogilag nem lehetséges, de ott, ahol erre mód van, ott ott a hatóságok számára adott az esély, hogy a reklám legkisebb gyanúja esetén is beavatkozzanak. Azt gondolom, hogy ez a jelenlegi vita és a dolgok jelenlegi állása egyszerűen nem fogadható már el, egyszerűen túlhaladott. És ami a legfontosabb az emberek számára, az nem más, mint a saját egészségük. Ezt kell komolyan venniük, és az, hogy nagykorúan viszonyuljanak az egész kérdéskörhöz. Egy dolgot nem szabad elfelejtenünk, mégpedig azt, hogy valakinek ezt az igazolást el kell végeznie. A központilag engedélyezett úgynevezett gyógyszerek esetében ugye 400 van sok országban, azután van EU hatóság, és na ehhez pénz kell, és mind költségvetési hatóság, ezt nekünk látni kell, nem lehet több munkát róni az adminisztrációra, anélkül, hogy ne lenne erre több pénz, ezt meg kell gondolni, ez a logikus következménye mindenek. Még egyszer elmondom, örülök, hogy Dali biztos úr nem vonja vissza a javaslatot, hanem minden módosítást elfogad, és köszönöm még egyszer Fjellner kollégának a nagyon türelmes munkát, amit végzett. Köszönöm szépen. Merci, Jorgo. Köszönöm szépen, Joko. Köszönöm szépen. Szeretnék az eljárási kérdéshez hozzászólni. Azaz, hogy az egész jogalkotási folyamatot itt a parlamentben lebonyolítsuk-e vagy sem. Dali biztos, amikor a szakbizottsági meghallgatáson részt vett, akkor azt mondta, hogy újra kellene értékelni a javaslatot. Miután jelen van a bizottság képviselője, szeretném tőle megkérdezni a következőt. A bizottság kívánja-e átfogalmazni a javaslatot, vagy sem? És majd a válasz függvényében fogom folytatni. Jelen van a bizottság, és készen áll arra, hogy megválaszolja a kérdésemet? A bizottság képviselője? Nem szokásos, hogy így járunk el, de arra kérem a bizottságot, hogy erre a kérdésre reagáljon. Csak erre. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget hogy válaszolhatok az előbb feltett kérdésre. Dali biztos valóban az önök szakbizottságának a meghallgatásán azt mondta, hogy a javaslatot szeretné módosítani és a javaslatnak a betegekkel kapcsolatos dimenzióját szeretné erősíteni. Ugyanakkor félreértés lenne azt gondolni, hogy ezzel azt kívánta volna bejelenteni a biztos, hogy most a bizottság egy módosított javaslatot fog benyújtani, és megszakítja, vagy meg szeretné szakítani az intézményközi egyeztetés folyamatát. Nem, pont az ellenkezője, igaz? Dari biztosnak az a szándéka, hogy a szakbizottságuk jelentését megvizsgálja, Érért lenne tehát az ő által elmondottakat úgy értelmezni, hogy az intézmény közi egyeztetés folyamatát szerette volna megszakítani. Remélem, hogy ezzel világosá tettem, mi a helyzet. Köszönöm. Köszönöm, Hászi asszony. Köszönöm a pontosítást. Dari biztos egyébként azt mondta, hogy szeretném majd javaslatban erősíteni a betegekkel kapcsolatos perspektívát, és így kívánja lefolytatni majd a parlamenttel az egyeztetést. A parlament az 53-as pont alapján jár el, ami azt mondja ki, hogy ha a bizottság tájékoztatja a parlamentet, illetve ha a szakbizottság más módon tájékozódik arról, hogy a bizottság a, a javaslatát módosítani kívánja, az illetékes szakbizottság elhalasztja az ügy vizsgálatát addig, amíg nem kapta készhez az új javaslatot, a bizottság eh, módosított javaslatát nagyon, nagyon sok munkát jelent a számunkra, hogyha az egész jogalkotási javaslattal foglalkozunk, miközben tudjuk, hogy a bizottság ennek a módosításán dolgozik, és a tanácsban tudjuk, hogy teljesen le van blokkolva ez a javaslat. A szakbizottság és a parlament eh, természetesen a véleményét el akarja mondani a bizottságnak, és ez egy nem jogalkotási jelentés, aminek az esetében sokkal egyszerűbb a az egész folyamat. Hogyha teljes jogalkotási folyamaton kell végig menni, akkor nagyon sok egyeztetésre van szükség olyan kérdések körül, amelyek köddé válnak, tehát minden, mindez fölösleges lenne. Ezért javaslatom a következő. A koordinátorok vizsgálják meg az eljárási szabályzat 53. pontját, és keresenek alternatívákat, tehát hogy, milyen módon nyilváníthatna véleményt a parlament és a szakbizottság, a, az Európai Bizottság felé, még mielőtt megszületne az a javaslat, ami a jelenlegi az új bizottság és az új biztos gondolkodását tükrözi majd elnézést, hogy teljesen világos legyen. A javaslatom tehát az, hogy ne döntsünk határidőről, a módosítások benyújtásának határidejéről. Péter Líza. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok itt hidat verni a között, amit a három előtte szóló kollega mondott, eh, Saci Makakis kollega egyik oldalról, Andes Perio és eh, Satu Hasi pedig a másik eh, oldalon. Christopher Fjellnernek szeretném megköszönni a munkáját, hiszen a híthoz szükség van arra a stabil, azokra a stabil elemekre, amelyeket az ő jelentése tartalmaz. Azt hiszem, nagyon világossá kell tenni következőt. A bizottság javaslata a jelenlegi formájában, tehát Christopher Fjellner módosító indítványai nélkül egyszerűen rossz. Aki a bizottság javaslatát bírálja, azt én maximálisan támogatom. A bizottságnak, az Európai Bizottságnak ezt a javaslatát így nem lehet elfogadni. Másrészt viszont hatalmas lehetőség is mindez számunkra, a szakbizottság és a parlament számára, hogyha a biztos azt mondja, hogy én egyetértek a bírálattal. Nekem is ez a véleményem, hogy nem jó ez a javaslat, és veletek együtt működve, parlamenttel, a szakbizottsággal együtt szeretném úgy átalakítni a javaslatot, hogy világos legyen a tájékoztatás, a paciensek, a betegek álljanak a középpontban, és ne a gyógyszeripar érdekei. De nagyon fontos dolog. Nagyon nagy esélyt kaptunk, és ezt ki kell használnunk. Ehhez arra van szükség, hogy dolgozzunk, hogy komolyan vegyük ezt az eljárást, és arra is szükség van, ezt most világosan kimondom, próbáljunk meg széles alapanyagú konszenzusra törekedni. Nagyon jó, hogy Christopher Fjellner azt mondta, hogy nem sürgető most a módosítók benyújtása, mindenről tárgyalhatunk. És hogyha sikerül majd a szakbizottságban és a plenárison nagy többséget összehozni, akkor az összes több intézmény számára is eh, megadtuk az irányt a tovább lépésre. Dali biztos eh, is örülni fog. Most ez az első olvasat, eh, és akik már régebb óta itt vannak, azok ismerik az eljárásokat. A biztos azt mondja, hogy igen, itt van néhány javaslat, ami a bizottság eredetően jó javaslatát tovább javítja, de a többit sajnos el kell utasítanunk. Sajnos ez a szokványos eljárás meg még győződve arról, hogyha nagy többséggel fogadunk el valamit, akkor Dali biztos nem fogja azt mondani, hogy a javaslat jó volt, és most ezt tovább javítottuk, hanem azt fogja mondani, hogy csak az Európai Parlament módosító indítványaitól lett jó a javaslat. Szerintem ez legyen tehát az eljárás. Még egyszer nyilván majd meg kell vitatnunk mindezt. Jogi tanácsadásra is talán szükség van, és hát politikailag nem lenne bölcs dolog elszalasztani a lehetőséget, azt, hogy itt egy nagy többség döntsön erről a fontos kérdésről. A jelentésért még egyszer köszönetet mondok Christopher Fjellnernek. Sok olyan elemet felvett a jelentésébe, amelyekre szükség van, és amelyek a bizottság rossz javaslatát javítják. A beteg áll a középpontban, és nem arról van szó, hogy az ipar, a gyógyszeripar mit tehet meg, hogy ha, amit akar, mindent megtehet, amit akar. Nem, itt a beteg, ha akarja, megkapja a tájékoztatást, de nem zúdítjuk rá anélkül, hogy akarná a tájékoztatást. És nem tudom elképzelni, hogy egy gyógyszeripari cég mondjuk egy újságban az egészséggel kapcsolatos publikációt helyezne ott el, ott van már egész bulvár sajtó. Egy, miért kellene egy egész oldalat megfizetnie egy gyógyszercégnek, hogyha ez nem alapvető gazdasági érdeke lenne? Tehát szerintem igenis ez reklám, Krisztián Fjellner ezt törölte a bizottság javaslatából, Kassi Makakis kollega is eh, támogatja ezt a törlést. És azt hiszem, vitathatatlan, nem lehet vitát nyitni azon, hogy eh, olyan tájékoztatás, mint a beteg tájékoztató, cédula vagy az internet, ez minden eh, polgár számára korlátozás nélkül rendelkezésre kell, hogy álljon hogyha egy beteg nem a saját országának a hivatalos nyelvén akarna egy beteg tájékoztató cédulát, ugye probléma lehet az utazások során. Egy déltiroli kollega például hozzám fordult, hogy nagyon nehéz német nyelvű beteg tájékoztatót szerezni dél Miért ne lehetne itt ezt a tájékoztatást minden korlátozás nélkül biztosítani? Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Javítani kell persze a beteg tájékoztatást, tájékoztató minőségét érthetőbbé, könnyebben érthetővé kell tenni a tájékoztatót. A jelentés erről is szól, és Linda meg Evans jelentésében, a farmakovigilancia jelentésben is szó van erről. Ő is kijelenti azt, hogy a beteg tájékoztató minőségét javítani kell, mit meg kell teremteni a koherenciát Linda meg Evans jelentése és Fjellner kollega jelentése között. És van itt még egy nehéz kérdés azt hiszem, hogy itt ezzel kapcsolatban még egyetértésre kell jutnunk, és ez nem lesz könnyű. Mit kezdjünk az internettel? Szerintem az lenne a legjobb megoldás, hogyha az internetre csak már előzetesen engedélyezett információt lehetne feltenni. Néhány országnak alkotmányos aggályai vannak. Az én hazámban is ez vita téma, de szerintem nem annyira intenzíven folyik el a vita, mint Svédországban. Jelen pillanatban még az a véleményem, nem vagyok jogász, de ezt megtanultam eh, ma is eh, a másik jelentés kapcsán, hogyha három jogásznak eh, időnként nem is három, hanem négy különböző véleménye van ugyanarról a kérdésről. Tehát lehet, hogy jogilag ezt másképpen is lehet megítélni Szerintem azért jogilag nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy az internetben közzétett gyógyszerinformációt előzetesen ellenőrizzék. Több országban ugye tilalom alá esik ez, és hogy ezt a tilalmat fellazítsuk, ezzel nem sértjük az információ szabadságának az elvét, sőt, és hogy a beteg tájékoztatót előzetesen ellenőrizzük, ez nem cenzúra, csak ellenőrizni kell az információt, mert a félretájékoztatás kárt okozhat. Ezért ezt még egyszer meg kell vizsgálnunk. Szerintem az előzetesen engedélyezett tájékoztatással biztonságos vizeken nevezünk. Az utólagos ellenőrzés, hát egy kicsit hasfájást okoz nekem, mert lehet, hogy ott már manipulálják, lehet, hogy Svédországban ez jól működik, de lehet, hogy mind a 27 országban nem működne ez az utólagos ellenőrzés olyan jól. Nekem voltak olyan tapasztalataim, hogy hibás információk születnek, ezért ezen a ponton még tovább kell dolgoznunk. Máskülönben mindez jó alap, Örülnék, hogyha közösen, lehetőleg széles körű támogatással sikerülne megegyeznünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter? Nem tudom, hogy a bizottság részéről kívánne valaki szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon röviden hozzátenném ahhoz, amit már elmondtam, hogy Fjellner úr a jelentésében a probléma felvetést, mint olyat elfogadta. Tehát ennyiben egyetértés van a kiindulási helyzetet illetően. És azt hiszem, hogy a felülvizsgálat számára, amit az új biztos Dali úr végez, nagyon érdekes vita kerekedik ki, és azok a gondolatok, amelyek a jelentés tervezetben szerepelnek, nagyon érdekes gyűjtemény már eleve, és ennyiben a bizottság számára ő komoly segítséget jelentenek a jövőbeni folyamatokra, de most még nem nyilatkoznék az egyes konkrét pontokkal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sáveszpé asszony, Anya Weisberger asszony. Én is szeretnék szólni néhány szót egy számomra nagyon fontos témáról. A jelentés készítőjét én is szeretném megdicsérni, nagyon jó kiinduló pontokat választott, és a jelentése nagyon jó lesz, egy kiegyensúlyozott jelentés. Már hosszú ideje vitatkozunk a betegtájékoztatásról, és nekem az az érzésem, hogy a alapvető ellenzék, ami megjelent a bizottság javaslata ellen kezdetben, ez most változik, és kezd átalakulni egy ilyen konstruktív vitává, Ugye a bizottsági javaslatot így nem akarjuk, de szeretnénk jobb betegtájékoztatást megvalósítani, és a nagykorú beteget, a nagykorú fogyasztót, ahogy beszéltünk erről ma délelőtt, tehát a nagykorú beteget akarjuk szem előtt tartani, és itt ha jól végezzük a munkát, akkor ez egy nagy esély. A fontos pontok már elhangzottak. Ezek ö, ö, csak pull információk lehetnek, nem push információk, tehát a nyomtatott sajtót ki kell venni, és fontos, hogy minden információt eleve, előzetesen ellenőrizzenek, de végül is akkor, amikor mindezt szem előtt tartjuk, és még néhány kérdést, hogy például a beteg álljon a középpontban, és ne az ipar, és hogy ne reklám szülessen, hanem betegtájékoztatás. Ez csak a beteg előnyére válhat. Én azt mondom, ha én elmegyek az orvoshoz, akkor gyakran előfordul, hogy az orvosnak kevés ideje van, és utána vagy előtt esetleg szeretnék már tájékozódni, és akkor mi a helyzet jelenleg? Az interneten vannak információk, de gyakran nagyon rossz minőségűek, gyakran nem ellenőrzöttek, és hogyha azt hallom, hogy a tanács azt mondja, hogy igen, nincs szükség törvényes szabályozásra, mert már sok internetes információ áll rendelkezésre, arra azt mondom, hogy nem, jelenleg az információk rosszak, és én azt várom el, hogy a az orvos azt mondja, hogy először 10 perc azzal telik, hogy a betegnek világossá tegyem, hogy az eddigi információi rosszak. Úgyhogy jó lenne, ha legyen egy általánosan hozzáférhető, bevizsgált ö, eszköz. Éppen ezért két súlypontra van szükség. Először is legyen meg az információ a beteg tájékoztatóban, érthető formában, és ezek az információk jelenjenek meg a honlapon is az iparnál, és fontos még az is, és ezt elő fogom terjeszteni, a jelentés készítője nyitott, hogy legyen egy általános internetes oldal, amely kiindulva a különböző orvosságokból további információkat ad, vagy a betegségekre alapozva információkat ad a betegeknek. Nem csak azok számára, akik a cég honlapját keresik fel, hanem eleve a diagnózisból kiindulva azt mondják, magas vérnyomásom van, megkeresem a honlapot, megnézem, milyen kezelési módok vannak, és akkor itt nem csak az orvosságok szerepelnek, hanem az egészséges táplálkozás, mozgás, és aztán a gyógyszerek, a bétablokkolók, vagy egyebek. Tehát ilyen hasonló dolog van más Svédországban, és az a gyógyszerekből indul ki, a FASZ oldal, és én szeretném, hogyha itt az Európai Parlament is jelzést adna a tagállamoknak, hogy szeretnénk, hogy az ilyen jellegű adatbankok is kiépüljenek a tagállamokban, nem feltétlenül európai megoldásként, hanem tagállamiként. Én jó, örülnék, ha minden frakció támogatná ezt a javaslatot. Köszönöm. Il n'y a plus de demande de parole. Úgy látom, mások nem kérnek szót. Akkor azt hiszem, megegyezhetünk abban, hogy mik a célkitűzéseink. Nem igazán van ígyünkre ez a bizottsági javaslat, és el kell érni azt, van a lehető legjobbat kell belőle kihoz, kihozni, és el kell érni azt, hogy hallassuk a hangunkat. Már kevesen maradtunk itt a teremben, úgyhogy nem tudom, hogy ez ügyben tudunk-e megalapozott döntést hozni. Véleményem szerint ezt a kérdést el kéne halasztani holnap reggeli ülésre. Koordinátorok akkor ezt megfontolhatják illetve 10 óra után, a koordinátorok ülésé után is megtárgyalhatjuk ezt a kérdést. Addig leülhetnek az jelentéstevők egymással és a jelentéstevővel, hogy kigondoljanak valami okosat, avagy későbbi időpontra is elhalaszthatjuk, de lényeg az, hogy a koordinátorok üléséig várjunk. Ezzel mindenki egyetért? Fjellner úr? Köszönöm, elnök asszony! Meg vagyok kicsit lepve. nem szeretem, amikor, amikor érdekes és vitás kérdések procedurális kérdésé válnak, de erre nem ez az első példa. A zöldek és a szocialisták véleménye nagyon sok ponton alapvetően eltér, de a szocialisták véleménye számomra újdonság volt. Szomorúan hallom, hogy szeretnék szimplán visszautasítani ezt a javaslatot. Arra föl volna készülve, hogy ezt a spanyol elnökség mondja, de nem a szocialisták. Mi a parlament részéről már nyolc éve kérünk rendeletet a bizottságtól ebben a témában. Próbálnék reagálni a kollégák észrevételére. Azt hiszem, a szocialista kolléga mondta, hogy az egészségügyi dolgozók jelenthetik a megoldást abban valóban egyetértek, hogy kulcsfontosságú a szerepek, és ez benne is van a jelentéstervezetben, szerepel benne. De hogy azt nem jelenthetjük ki, nem szögezhetjük le, hogy a betegeknek nincs tájékoztatási igénye. Angolul szokták azt mondani, hogy a puding próbája az evés, Nos, nap mint nap több ezrek keresnek az interneten rá ö, orvosságokkal, gyógyszerekkel kapcsolatos információra, és nagyon sok ellenőrizetlen anyagra bukkalnak. Ezen kell valahogyan változtatni. Nem létezik a tipikus beteg. A betegek nem a betegek nincsenek kiszolgáltatott helyzetben. Például, ha az embernek asztmája van, nekem, mégis képes vagyok arra, hogy az ezzel kapcsolatos információt összegyűjtsem, osztályozom. Tehát az embereknek van ilyen képesség és igénye, hogy betegségükkel kapcsolatos tájékoztatáshoz hozzájuthassanak. A parlamenti orvos szolgálatnak megmutattam az inhalátoromat, és azt kérdeztem, hogy kaphatok-e újat. És láttam a tükörképemet, de láttam a ablakon, hogy ö, a, ö, azt, hogy mit csinál az orvos a ö, képernyőn, tehát láttam a, a tükröződött, hogy mit csinál az orvos, és Google-t kinyitotta a számítógépen, és begépelte az inhalátor márkáját, hát remélem nem tévedett. Svédül szokták azt mondani, és nem tudom, hogy ez a tolmácsoknak gondot jelente, hogy az ember nem figyelhet oda mindenre, mert különben két szék közt a földre esik. Örültem annak, hogy a bizottság kifejtette véleményét, hiszen amikor Dali úrra egyeztettem, akkor is ezt a választ kaptam. Igenis kíváncsi vagyok a bizottság véleményére. Dali úr említette a meghallgatásán, hogy beteg központúbb lesz majd a megközelítés. Én is pontosan ezt szeretném kérni. A bizottság ugyan nem volt ebben sikeres, de itt továbbra is ezt kérjük számon. Talán kiváló alkalom ez számunkra, hogy befolyásoljuk a bizottság anyagát. Szeretnénk, hogyha felülvizsgálnák a bizottság javaslatot, ezt próbáljuk elérni. Hát, asszony azt említette, hogy lehet, hogy máshogy is hallathatjuk a hangunkat, de általában ezt úgy szoktuk megtenni, hogy megvitatjuk a kérdést, módosításokat nyújtunk be, kompromisszumokat kötünk, Kérem, ne mondják azt, hogy egy saját kezdeményezési jelentést nyújtsunk be ebben a kérdésben, mert azt nagyon könnyű lenne kompromitálni. Nincs vesztegetni való időnk, fogjuk munkához. Próbáljuk meg elvégezni azt a feladatot, amire megválasztoltak minket. Szerintem jó az, hogyha ezt a koordinátorok beszélik meg, vagy ha holnapra halasztjuk, de ne adjuk fel az egészet. Köszönöm szépen. Euh, Elnök. Szerintem alapvetően egyetértünk. Szerintem senki nem véli úgy, hogy nem kéne eleget tennünk kötelességünknek, tehát igenis el kell érnünk azt, hogy a betegek a lehető legjobban tájékoztatva legyenek. De most nem igazán tudom összefoglalni, hogy mi a szakbizottság véleménye, mert kevesen vagyunk itt. Ez nem azt jelenti, hogy örökre elhalasztjuk a kérdést, hanem holnap fogjuk ezt a délelőtti ülésen megtárgyalni, vagy a koordinátorok teszik ezt meg. Szerintem ez nem jelent, nem jelent túl nagy halasztást. Holnapra talán világosabban látunk, és akkor eldől, hogy hogyan kell erőre lépni. Még minden út nyitva áll, lehet, hogy nem ez a leghető legjobb megoldás, amit most javasolni tudok, de talán nem tesz kárt. Fontos, hogy időben döntsük. Köszönöm szépen. Következik az utolsó mai napi rendi pont. jelentés a, bizottsági, a bizottság közleményéről a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció. Zsau Ferreira ennek a kérdésnek az jelentéstevője. Os acontecimentos recentes na Ilha da Madeira e em França, com as tempestades que houve. Köszönöm szépen. A franciaországi szörnyű időjárás is nagyon jól rávilágított arra, hogy mennyire aktuális a természeti eh, csapások eh, kérdése Ön látványosan bizonyítást nyert az elmúlt időszakban. A cím így szól, természeti csapások és ember okozta katasztrófák. Az Európai Unió szolidaritási alapjának a működés során az első hat évben 21 országból e, érkeztek e, támogatási kérelmek, és ezeknek az egy harmada természeti csapások miatti kérelem. A természeti csapások e, eredményeképpen súlyos károkat szenvedett a környezet ezekben az országokban, és ezek tartós, nagyon súlyos károk voltak, amelyeknek az értékét nagyon nehéz megbecsülni, hiszen sok a társadalmi, gazdasági költség is, de az összegek mindenképpen nagyon jelentősek. Éppen ezért a megelőzés során Nagyobb gondot kell fordítanunk a természeti katasztrofák megelőzésére. Ez elsősorban a tagállamok feladata azaz az állampolgáraik védelme mellett foglalkozniuk kell a természeti katasztrófák megelőzésével. Együtt kell működni, tehát a prevenció területén koordinálni kell a tagállamokkal az erőfeszítéseket. Szolidaritásra van szükség, és egymás kölcsönös támogatására. Az Európai Bizottság közleménye nagyon fontos javaslatokat tartalmaz ezzel kapcsolatban. Megpróbáltam ebben a jelentésben a bizottság javaslatait meghaladóan is intézkedéseket javasolni. A bizottság is a közleményében javaslatot tesz egy sor intézkedésre. Három hónapja adta ki a bizottság ezt a közleményt, tehát azóta még nyilvánvalóan, hogy konkrét eredmények nem történtek. Én szeretném megköszönni, hogy itt van a bizottság, az Európai Bizottság képviselője közöttünk a katasztrófa elhárítási főigazgatóságtól, és köszönöm a bizottságnak a magyarázatokat, az együttműködést. A közleménnyel kapcsolatban születtek iránymutatások is, de ezeket sem sikerült eddig még konkretizálni. Ezek eh, tart, különböző információkat tartalmaznak katasztrófákról. Emellett eh, készül egy tanulmány, eh, megpróbálja térképeken felvázolni, hogy hol vannak a különösen kockázatos területek a tagállamokban, és folytatódik ez hasonló veszélytérképek elkészítése. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a katasztrófák megelőzéséhez milyen eszköztár áll rendelkezésünkre. Ez utolsó felvetése kapcsolatban már kaptam is választ a bizottságtól, ennek a lényege az volt, hogy ez a, a tanulmány készülőben van, és júniusra fog elkészülni. Legalábbis ez a terv. Azaz több fronton is zajlik a munka. Említettem már, hogy mennyire fontos a szolidaritás, a kölcsönös segítség nyújtása. Bizonyos intézkedések meghozat fiatala kapcsán a javaslat egy hálózat létesítéséről szól, illetve arról, hogy hogyan lehetne egymást minél hatékonyabban segíteni. Ez a hálózat létrehozása kapcsán fontos szerepet kapnak a helyi, regionális önkormányzatok a bizottság itt elég részletesen fogalmaz az a kapcsolatban, hogy hogyan kell kitérni a régiók, illetve a települések sajátosságaira. Létre lehetne hozni egy fórumot, ahol egymás segítése céljából cserélnek eszmét a résztvevők. Ezt is még ki lehetne bővíteni civil vagy társadalmi szervezeteket is bele lehetne vonni ennek a fórumnak a munkájába. Ezen túlmenően foglalkoznunk kell a katasztrofák horderejével is. Számos tényező játszik itt szerepet, és nem csak természeti katasztrófákról beszélünk, hanem foglalkozunk kell az emberi tevékenység által okozott katasztrófákkal területrendezés, értékelés, ezek is fontos elemek. Az éghajlatváltozás kérdéseivel is foglalkozunk, hiszen emiatt is válnak tagállamok, régiók egyre sebezhetővé. A konvergencia régiókra természetesen külön figyelmet kell szentelnünk az Európai Unió szintjén pénzügyi kereteket kell meghatároznunk a természeti katasztrófák és az ember által okozott katasztrófák megelőzésével kapcsolatos kiadások finanszírozására. A már meglévő eszközöket pedig javítani kell, és ezeket egymással kapcsolni. Kohéziós politika, regionális politika, és a vidék fejlesztési vagy regionális fejlesztési politika keretében. Itt ezekben a politikákban is egy sor intézkedés szerepel, ezeket a jelentés felsorolja, ezekkel, hogy elsőbséget kapjanak a finanszírozás szempontjából. Mondjunk csak például a nagyon sok áldozatot követelő katasztrófákra, amelyekre az elmúlt években került sor a tagállamokban. És ennek kapcsán egy sor intézkedésre született javaslat egy ilyen pénzügyi keret létrehozására. Természetesen nem kaphat minden intézkedés pénzügyi támogatást ebből a keretből, de mindenképpen a legfontosabbak, a legsúlyosabb katasztrófák esetében folyosítható támogatás. Mely területeket fenyegeti a legnagyobb veszély, a legnagyobb kockázatoknak, milyen, mely területek, régiók vannak kitéve? Ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell, meg kell határozni, hogy melyik régiókat fenyegeti különösen nagy veszély, hol vannak különösen nagy kockázatnak kitéve bizonyos területek, és itt különösen nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a programozás, a területtel kapcsolatos tervek elkészítése, kockázatok értékelése. Itt is a bizottság a tagállamoknak pénzügyi támogatást ad, és a bizottság a programokat ki kell, hogy igazítsa, hozzá kell, hogy igazítsa azokhoz a követelményekhez, amelyeket a tagállamok határoznak meg. Foglalkoznunk kell a nagyon ritkán lakott területek problémáival, illetve az ultraperiférikus külső területekkel katasztrófavédelem, a megelőzés kapcsán látni kell azt is, hogy a tagállamok között jobb egyeztetésre van szükség, jobban kell koordinálni a tagállamok munkáját, akkor, hogyha hasonló kockázatoknak vannak kitéve, hasonló veszélyek fenyegetik őket helyi és regionális szinten is fellépésre van szükség annak érdekében, hogy megteremtsük a kapcsolatot a tagállamok között. Koordinációra van szükség a tagállamokban működő kutatóintézetek között is. Sokkal könnyebb, hanem egyedül, hanem együtt, hálózatban működve próbálnak eh, tevékenykedni a kutatóközpontok is, eh, ez a bizottsági anyagban is fontos szerepet kap. Fontos, hogy legyenek eh, vidéken olyan intézkedések, amelyek a szélsőséges éghajlatnak kitett régiókban segítik a megelőzést. És végül közösségi megközelítésre van szükség a katasztrófák megelőzése, a katasztrófa elhárítás kapcsán. Itt látni kell, hogy a tagállamokban, a régió közötti különösen nagy különbségeket csökkenteni kell. Vannak olyan tagállamok, ahol különösen nagy a kockázat, például a gazdasági helyzet miatt között. Itt is a kult szó a kohézió és a katasztrófák megelőzése. Minden tagállam, minden régiójában az a helyzet, hogy éppen gyakran a legszegényebb területeket sújtják katasztrófák. Különleges katasztrófákról is beszélünk az úgynevezett konvergencia régiókban. Az Európai Parlament állásfoglalásában szerepel az, hogy hozzunk létre egy megfigyelő központot. És nagy figyelmet kell fordítani az erdők védelmének, meg kell előzni a hatalmas pusztító erdőtüzek kialakulását. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik segítségemre voltak, akik véleményt nyilvánítottak, és ezzel segítették a munkámat. És szeretném megköszönni a regionális ügyekkel foglalkozó bizottság és az Agri szakbizottság támogatását, a parlament néhány korábbi állásfoglalását is figyelembe vettem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, megköszönöm a jelentéstevő munkáját, kihetetlenül jó minőségű jelentést készített egy ilyen érdekes és fontos témában. Meg szeretném adni most a jelenlegi jelentéstevőknek a szót. Edith Eszrel az első hozzászóló. Köszönöm szépen! Rendkívül fontos témáról van szó, amely időszerű is. A bizottság közleménye jó időben érkezik, és nagyon fontos jelentésről van szó. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért. Azt is szeretném elmondani, hogy ez a téma számos ülésen felmerült már, számos alkalommal foglalkoztunk vele. Európában is felmerült ez a kérdés, de Európán kívül is Madeira, Spanyolország, Franciaország, vagy harmadik országok is megszenvedték a természeti katasztrófákat, például Haiti. Úgyhogy újból újra és újra felvetődő kérdésről van szó. Amikor ö, természeti katasztrófára kerül sor, akkor próbálunk megoldásokat találni. Próbáljuk a megfelelő szakpolitikák, szakpolitikai fellépéssel elkerülni a jövőbeni természeti katasztrófákat. Persze ezt nem lehet mindig megtenni, ha mégis bekövetkezik egy természeti katasztrófa, akkor a szükséges forrásokat elérhetővé kell tenni. El kell, kerelni, el kell kerülni, hogy ö, még pusztítóbb legyen a természeti katasztrófa, mint eredendően. Nos, úgy tűnik, hogy a hogy a természeti katasztrófák a klímaváltozás hatására sokkal gyakrabbak, gyakoribbak, és több halálos áldozatot követelőek lesznek. Nos, Európában nagyon keveset tettünk a helyzet javítása érdekében. Én magam ebben a kérdésben jelentéstevő voltam itt a szakbizottságban 2006-ban. Akkor a jelentés azt mondta ki, hogy, meg, hogy védőintézkedéseket kell foganatosítani, illetve a tagállamok közötti együttműködést meg kell erősíteni kutatás és fejlesztésbe. Nagyobb összegeket kell befektetni. Ilyen típusú javaslatokat tettünk akkor, és még most is ugyanezeket a javaslatokat tesszük, hiszen nem sok minden történt, nem sok mindent tettünk. Annak ellenére, hogy az Európai Parlament már akkor felhívta a figyelmet erre a kérdésre, már 2006-ban tettünk javaslatokat különböző kezdeményezésekre. Például arra, hogy létesüljön egy európai asszály és elsival, a, asszályjal foglalkozó, illetve elsivatagosodással foglalkozó megfigyelő központ. Egy évvel ezelőtt nyilatkozott a bizottság arról, hogy valóban nagy haszna lenne egy ilyen megfigyelő központnak, de azóta nem történt semmi. Tehát még mindig jó gondolatnak, vagy jó elképzelésnek tűnik, de nem valósult meg. A klímaváltozás hatására sokszor súlyos asszályok alakulnak ki, ezek pedig erdőtüzet okozhatnak, ezeket követhetik viharos esők, viharok, és ez a lánc jelenség egyre gyakoribb lett. Nem csak Dél-Európát érinti ez a probléma, hanem Közép-Európát is. A nyári szünet után gyakorlatilag minden évben, szeptemberben azzal kezdjük munkánkat, hogy egy erdőtüzekkel foglalkozó álláspontot fogadunk el, újból és újból leszögezzük jó szándékunkat, hogy jobban kell koordinálni majd fellépésünket. Az erdőtüzekkel kapcsolatban majd egy módosítást fogok benyújtani, hiszen szerintem ebben a témában irányelvre lenne szükség. Az Európai Parlament is javasolta ezt már. Az, az európai erdészek vagy erdőgazdálkodási hatóságok is ezt kérték. Hogyha van árvizekkel foglalkozó irányelvük, akkor miért is ne szólhatná egy az erdőtüzekről? Aztán a tájékoztatással kapcsolatban nagyon fontos az, hogy ezek hatékonyak legyenek, hogy valóban a megelőzést szolgálják, illetve a bevált gyakorlatok terjesztését. Még egy dologra szeretnék utalni, kitérni. Természetesen a tanácsot is illeti némi felelősség. A szolidaritási alapra vonatkozó parlamenti módosításokat nem hajlandó elfogadni, blokkolja ezeket. Egyébként ezeket már két éve megszavazta a parlament. Jó lenne, hogyha a szolidaritási alapot fel lehetne használni ilyen esetekben is. Végezetül, összefoglalva, hadd mondjam el azt, hogy nagyon fontos lenne, hogy az új technológiák, az új információs technológiák, a földrajzi alkalmazások elterjedése segítsen minket ebben a, ebben a munkában, illetve szükség lenne egy erdő tüzekkel foglalkozó irányelvre is, amiben bizonyos szabályok lennének olvashatók. A talaj használat szabályai például, az újra erdősítésre vonatkozó szabályok. A Natura 2000-es területeket, tehát a védett területeken. Ezekkel is sokkal felelősségteljesebben kéne foglalkozni, jobban oda kéne figyelni ezekre. Számos javaslat hangzik el ebben a témában, sürgősen meg kéne ezeket valósítani. Az összes tagállam kötelező jelleggel kéne, hogy készítsen kockázati térképeket árvíz, illetve erdőtűz témájában. Elnök, köszönöm szépen, ez a legutolsó javaslat nagyon hasznosnak tűnt, köszönöm. Következő hozzászóló. Gian Maria Ucsász. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Korin. Szeretnék köszönetet mondani Zsáó Ferreira, kitűnő munkát végze. Sajnálatos módon áldozatai vagyunk a legutóbbi plenárisnak, ahol a Madeira, Madeirán, a Kanári-szigeteken, az Andalúziában, illetve Nyugat-Franciaországban tomboló természeti katasztrófa áldozatairól emlékeztünk, ilyen ezzel kapcsolatos állásfoglalásokat fogadtunk el. Alfonsi úr úgy nyilatkozott erről, hogy tegnap Szicíliát sújtott egy ilyen katasztrófa, holnap bárhova lesújthat. Többször hallottuk ma is, hogy gyakoribbak lesznek az ilyen természeti csapások. hasonló kezdeményezésekre lenne szükség, tehát hogy az egész parlament figyelmét felhívjuk arra, hogy erre szükség van, hogy sürgősen cselekedni kell. Mindenképpen oda kell figyelni a legfontosabb kérdésekre. Ezeket egyébként az ötös pontban olvashatjuk, ez a forrásokról szól. Tehát megfelelő pénzügyi keretre lenne szükség. Hogyha nem szenteljük, nem szentelünk megfelelő ö, forrásokat ennek a kérdésnek, akkor gyakorlatilag arra kell, hogy korlátozzuk magunkat, hogy kártérítéseket kifizetjük. Úgyhogy mindenképpen uniós szinten kell ezt a kérdést kezelni. Ez lenne a követendő irány. Egy dologra még föl szeretném hívni a figyelmet. Ebben a dokumentumban irányelveket, alapelveket olvashatunk, illetve más dokumentumokat is. Nos, ezeket normatív eszközökön és programozási eszközökön keresztül kell megvalósítani az összes közigazgatási hatóságra gondolok. Ezzel kapcsolatban véleményem szerint egy módosítást kell beterjeszteni. Minden általános jellegű regionális vagy önkormányzati programozási programba bele kell venni azt, hogy megelőzési, tehát minden költségvetésben benne kell szerepelni az, hogy a megelőzésre milyen összeget fog, fordítanak. Minden önkormányzat költségvetésében ez legyen benne, megelőzésre milyen összegeket fordítanak, hiszen az a cél, hogy az önkormányzatok pontosan tudják, hogy pénzügyi szempontból mire van szükség ahhoz, hogy biztosítsák saját maguk biztonságát. Földrengéseket, a cunamikat nem lehet megjósolni mindig, de hogy Machiavelli írta, a folyók mindig kijöntenek, de hogyha az emberek felkészülnek és magas gátakat építenek, akkor egyre kevésbé fognak kiönteni a folyók. Még egy dolog. A megfigyelő központtal kapcsolatban, tehát az asszályjal foglalkozó megfigyelet kapcsolatban kicsit zavart vagyok ezzel kapcsolatban, nem tudom egyértelműen elmondani, nem, ezt nem tudom egyértelműen támogatni. Hasznos lenne, de egy, a parlament június 16-i véleményével kapcsolatban, ami a GMES tanácsi javaslatról szól. Nos, ebben már a parlament jóvá hagyta azokat az eszközöket, amelyek megfigyeléssel foglalkoznak. Szerintem a GMES jelentheti azt a fórumot, ahol meg lehet figyelni az asszály alakulását. Ezt pontosan lehet mérni. És ez mindenképpen hasznos lehet. Köszönöm szépen, Korin. Monsieur Mikael Tremopoulos. Köszönöm szépen, Tremopoulos kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos téma. És a jelentés tervezet egészen kiváló. Fejlér a kollega tényleg említi a legfontosabb kérdéseket, amelyek a területrendezéssel, földhasznosítással, az ökorendszerek helyreállításával függenek össze, valamint az elsivatagosodás megakadályozásával, a kockázatok feltérképezésével és a tagállamok közötti együttműködéssel, illetve finanszírozással. Amit még ki lehetne fejteni a szövegben a következő, a közös módszertan a feltérképezésnél a kockázatok kockázatok katasztrófákra vonatkozóan. Úgyhogy itt lehetne kötelező javaslatokat, illetve kötelező rendelkezéseket előírni egy minimumot a feltérképezés részére, amit meg kell valósítani, hogy jobban harmonizált és ezért hatékonyabb rendszerünk legyen. Egyetértünk azzal, hogy megfelelő pénzügyi keretet is teremteni kell, a katasztrófa megelőzésre a 2013-as időszaktól induló idő, a 2013-tól kezdődő időszakra. Értékelni kell a tagállami programokat, megfelelő felügyeletet kell eh, létrehozni, hogy valóban racionálisan tudjunk cselekedni az eszközök, a források felhasználását illetően és a megfelelő biztonsági előírásokat is meg lehetne fogalmazni, és a parlamentnek ez mindig is fontos volt. Arra is van talán lehetőség, hogy a források felét vissza kelljen fizetni, hanem önmegfelelően használják fel. Az Európai Parlament szeptemberben kimondott egy ilyen javaslatot az európai szolidaritási eszközökkel kapcsolatosan a erdőtüzek által érintett dél-európai területekre vonatkozóan. Gyakran ezek a, ezeken a szállodák épülnek, vagy beépítik őket másképp. Tehát vannak javaslataink, hogyan lehet a szöveget jobbá tenni, például ott is, ahol az emberi tényezőről esik szó, aztán a földhasználat, területhasználat megváltozása, hogy ez nem fenntartható módon történik. Az éghajlatváltozás nyomán is sok változás történik, és például az erdősítésnek előnyt kell élveznie éppen ezért. És amikor völgy zárógátakról beszélünk, amely a vízmennyiséget lehet szabályozni, de hát ezeknek nem szabad olyan nagy berendezéseknek lennie, hogy több problémát okozzanak, mint amennyit megoldanak. Az, a megelőzés is meghatározó, és az európai katasztrófavédelemmel kapcsolatban ezt is hangsúlyozni kellene a katasztrófák megelőzése és a katasztrófákra való reakció. Ez nagyon különböző, de jónak tartom a szöveget, támogatom. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Janukadex asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék felolvasni egy nyilatkozatot. Mindenek előtt köszönetet mondok eh, Ferrara kollégának a javaslat tervezetért. Az Európai Unió azt tapasztalta, hogy jelentős mértékben megnőtt a természeti csapások és ember okozta katasztrófák száma. Ezért mindenképpen, ahol lehet, meg kell előzni a katasztrófákat, illetve ahol erre nincs lehetőség, fel kell készíteni erre az embereket. A bizottság javaslata mögött az húzódik meg, hogy nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon a megelőzés. És közösségi szinten kell kiegészíteni a nemzeti fellépéseket. Olyan területekre kell koncentrálni, ahol a közös fellépés hatékonyabb, mint az el, szét, elaprózódott nemzeti fellépések. Szerintem a jelentés messze túlmutat ezen a kiegészítésen, és jobb lenne ha a bizottsági javaslat mellett maradnánk. Egy közösségi fellépés katasztrófa megelőzése kapcsolatban csak azt célozhatja, hogy javítsuk a katasztrófa megelőzés kapcsán meghozott intézkedések hatékonyságát. És nem tudom, hogy egy új pénzügyi eszköz létrehozása, amit a raportőr javasol, ennek a kritériumnak megfelelne. Azután a közösségi szintű fellépés, mint mondtam, csak kiegészítheti a nemzeti fellépéseket. Köszönöm szépen. Szerkasz Garcia képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt a vita elején, de az Agriban is egy olyan kérdés vitatunk meg, amiben érintett voltam, sajnos nem tudok egy időben egyszerre két helyen lenni. Először is szeretnék gratulálni Ferreira úrnak. Nagyon okos gondolatokat foglal össze a jelentésében, és nagyon örülök annak, hogy az együttműködésre ilyen nagy súlyt fektet, önkormányzati szinten, regionális szinten és tagállami szinten. A természeti csapások nem ismerik a határokat, nem mondhatjuk el azt, hogy eh, semmelyik, eh, tehát nincs olyan régiója Európának, vagy a világnak, ahol, amely nek nem kéne félnie egy ilyen természeti csapástól. Görögországban erdőtüzek vannak, Németországban ár, áradások, stb. stb. Ezek a természeti csapások a gazdasági szektorra is nagyon súlyos következményekkel járnak. Nagyon jó lenne, hogyha a különböző európai, regionális vagy tagállami programokat jobban lehetne koordinálni. Például, példával élnék, a tűzvédelmi megelőzési kérdésekben gyakorlatilag semmilyen együttműködés, koordináció nincsen, egész egyszerűen csak követni kéne az ezzel kapcsolatos protokollokat. Egyetértek a jelentéstevővel, és néhány módosítást én magam is szeretnék megfogalmazni. Jó lenne, hogyha a parlament eh, ebben a témában eh, kiadott állásfoglalásait valahogyan össze lehetne foglalni, például egy asszájjal foglalkozó irányelvben. Ez csak példa. Ezzel kapcsolatban egyébként Spanyolországban előrelépések történtek, tehát próbáljuk ezt állami szinten szabályozni. Nagyon fontos lenne az, hogy minden féle természeti csapásra külön kidolgoznánk egy követendő forgatókönyvet. A mező gazdaságban a gazdáknak igen fontos szerepe van a megelőzésben. A környezet védelem szempontjából is rendkívül fontos az, hogy a vidéki területeken folytatódjon a mezőgazdasági tevékenység, hogyha ez elmaradna, az, az, az ahhoz vezetne, hogy a lakosság elhagyja ezeket a területeket. Ami az erdőket illet, illeti, Európában meg kell valósítani az európai szintű erdőgazdálkodást, ezzel védenénk az erdős területeket, és nagyon fontos, tudjuk, hogy nagyon fontos szerepe van az erdőknek a klímaváltozás elleni harcban is, ne felejtjük el azt, hogy a széndiokszid kibocsátás esetében is fontos megoldást jelenthetnek az erdők. Még egy dolog, A éghajlatváltozással kapcsolatban ö, nagyon sok jelentés, állásfoglás születik a parlamentben, mindenki ezzel foglalkozik. Jó lenne, hogyha most már intézkedések is születhetnének, és hogyha konkrét programokkal próbálnánk a jövőbeni katasztrófákra, természeti katasztrófákra felké- felkészülni, hogy valamiféle ellenállásunk legyen. Ennyit szerettem volna mondani, és még egyszer gratulálok Ferére úr igen érdekes jelentéséhez. Nagyon köszönöm. Most pedig a bizottsági a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság is szeretné megköszönni a jelentés készítőjének a munkát, és összességében is az Európai Parlamentnek köszönöm, hogy újabb és újabb véleményeket készítenek ebben a témakörben. Két célt követ a bizottság. Egyrészt reagálunk is a katasztrófákra, másrészt viszont a megerőzéssel is foglalkozni kívánunk. Az alapgondolat a szolidaritás az eh, Európai Unióban. Ugyanakkor a eh, felelősséget is szeretnénk erősíteni a katasztrófa megelőzés kapcsán. Egy sor intézkedésre tett eh, javaslatot a bizottság a közleményében, ezekre emlékeztetett a vélemény készítője is. Fontos a felvilágosítás, a jó gyakorlatok cseréje, illetve a kockázat elemzés. És amit a véleménykészítője szintén elmondott, gondoskodni fogunk arról is, hogy a megelőzést jobban beépítsük azokba a pénzügyi eszközökbe, amelyekkel már most is rendelkezünk. Nemrégiben egy eh, tanulmány készítését kezdtük eh, el, hogyan tudnánk eh, a tagállamokban a preventív intézkedéseket pénzügyileg is támogatni, erről szól a tanulmány, ezt fogjuk megvizsgálni. És hangsúlyt kap megint csak a katasztrófák megelőzésének a kérdése. Fontos az, hogy legyen egy megfelelő módszertan és egy olyan eljárás, ami biztosítja azt, hogy helyi és regionális szinten is hatékony munkát lehet végezni a megelőzés terén. Ami az erdőket illeti, az Európai Bizottság március 1-én kiadott egy zöld könyvet az erdők védelméről, illetve ezzel kapcsolatos tájékoztatásról. Egy sor lehetőséget tartalmaz a zöld könyv, és ezen a területen e, tovább folyik majd a szakpolitikák kidolgozása. Ami az asszály megelőzési központ kérdését illeti, Erről is szólt a véleménykészítője. A bizottság megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy el előkészíthessük a megfigyelő központot, ennek a prototípusa tulajdonképpen már el is készült. Prognózisokat készíthet majd a megfigyelő központ, különböző módszereket dolgozhat ki. köszönöm még egyszer a jelentéstelő munkáját. Elnök, köszönöm szépen, Delanoa úr, és Ferreira úrnak szeretném még egyszer megköszönni a jelentés elkészítését, és megadom önnek még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a kollégáknak, akik hozzászóltak a támogatást. Azt hiszem, hogy lesz még lehetőségünk arra, hogy különböző aspektusokat még megvitassunk, és módosítsuk is a szöveget. Mindenképpen köszönöm azt, amit már eddig is tettek, és külön köszönöm az írásos véleményeket ezt továbbra is üdvözölném, hogyha mm, valamelyik ülést még ennek a témának szentelhetnénk, vagy a napi rendet tűzhetnénk ezt a kérdést, annak nagyon örülnék. Szeretnék még egy kérdést kiemelni, és erre kitérni külön. Ez tulajdonképpen a jelentésemnek is a kiinduló pontja. Megelőzhet említettünk bizonyos katasztrófákat, viszont szélsőséges természeti jelenségeket nem tudunk megelőzni. Ez a kettő nem ugyanaz, tehát nem ugyanaz, az egy szélsőséges természeti jelenség, ez nem vezet feltétlenül katasztrófához, és pont itt kap szerepet a megelőzés. Ilyen szélsőséges természeti jelenségek mindig is lesznek a rövőben, talán a korábbinál még gyakrabban fordulnak elő majd ilyen jelenségek, és az ilyen szélsőséges természeti jelenségek nem kell, hogy katasztrófába torkoljanak, hogyha megfelelően meg megelőzés. Nem tudok most kitérni minden elhangzott hozzászólásra részletesen. Az irányelv, ugye elhangzott, hogy készüljön egy asszályjal kapcsolatos irányelv. Azt hiszem nagyon fontos, hogy konkrét intézkedésekre koncentráljunk, amelyekkel az asszály és a felsivatagosodás ellen fel lehet lépni. Az asszály kapcsolatban van egy véleménykülönbség közöttünk, a bizottság arról beszélt, hogy már tervezik a megfigyelő központ létrehozását. De hát megpróbálhatnánk, és tulajdonképpen az egyik ajánlásom ezzel foglalkozik, tehát megpróbálhatnánk azt még egy kicsit megvitatni, hogy mire terjedjen ki, és milyen célokat kövessen ez a, az asszály megfigyelő központ. Az erdőtüzekkel kapcsolatban nem javaslunk irányelvet, hanem azt szeretnénk, hogyha a bizottság egy konkrét kezdeményezést tenne az erdőtüzekkel E, illetve az kivágásokkal, kapcsolatban ezekről a kérdésekről szintén szóltak a kollégák. Több tagállamban is e, nagyon nagy problémát jelent az erdőgazdálkodásban a fenntarthatóság. E, ugyanis több fát vágnak ki, mint amennyit újra telepítenének. Ez egy nagyon súlyos probléma, és ehhez társulnak még a e, betegségek, e, a fákat sújtó, az erdő flóráját sújtó betegségek. Az erdősítést ezért mindenképpen támogatni kell, az erdőtelepítéseket. E. Előnyben kell részesíteni a helyi őshonos fajtákat, a fajták sokszínűségét erősíteni kell, és a rezisztencia megelőzése is segíthet a katasztrófa prevencióban. Ami a pénzügyi keretet illeti, a bizottság képviselője beszélt erről, tehát elmondta, hogy a született javaslat egy új pénzügyi keretre mi nem javasoljuk ezt. Több kollega ettől eltérően azt gondolja, hogy jó lenne, ha lenne egy ilyen. Én a javaslatomban azt mondom, hogy a meglévő eszközökre alapozva kell kialakítani a katasztrófa megelőzéssel kapcsolatos pénzügyi keretet. Többekkel egyeztettem, és ezt tartották a legtöbben a legjobb módszernek a kohéziós politika, vidékfejlesztés, regionális fejlesztés és területén meglévő eszközökből kellene létrehozni egy olyan pénzügyi keretet, amelyből lehetne támogatást adni katasztrófa megerőzési célokra. nem kérdőjeleződhető meg az, hogy a katasztrófák megelőzésének a tagállamok prioritást kell ügyeljenek. Ezt nem kérdőjeztem meg, csak azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy erősíteni kell az együttműködést a tagállamok és az EU között, de természetesen a katasztrófák megelőzésének a feladata továbbra is elsősorban tagállami feladat a gazdákról, a mezőgazdaságról is szólok a jelentésben, és azt hiszem, hogy az AGRI, a mezőgazdasági szakbizottság is sok hasznos gondolattal segíti a munkámat. Természetesen a mezőgazdaság nagyon fontos, és a bevezetőben le is szögezem, hogy az, a közös agrárpolitika kapcsán is tekintet kell lenni a természeti csapásokra. És például ha tovább folytatódik a vidék elhagyása, az emberek menekülnek szinte vidékről, ennek is mérehatók kihatásai lehetnek a katasztrófa megelőzésre. Sok ágazat specifikus szakpolitikával is foglalkozni kell, tehát a közös agrárpolitikában is. Az indokolásban én hivatkozom a kapra. Ez egy olyan szempont, amit Georgiász kollega vetett fel, és Tremopolus kollega is beszélt erről, és még a következőről is. A programozási eszközök a programozási eszközök is egy külön fejezetet kell, hogy alkossanak a katasztrófa megelőzésben. Ez megint csak tagállami hatáskör elsősorban. Mi azt javasoljuk, hogy a programozási rész kerüljön átdolgozásra, és itt a, ezzel amiket is vegyük figyelembe, amikor a e, pénzügyi eszközökkel kapcsolatos e, tervezés folyik. A pénzeszközöket nyilvánvalóan racionálisan kell felhasználni, ez egy jogos e, megjegyzés volt a múlt heti eszmecseret során is ezt többen elmondták. De szeretném még hozzátenni azt, hogy a meglévő mechanizmusokat úgy kell kialakítani, hogy megnézzük, mennyire alkalmasak erre a célra. Hát az eszközök megfelelő alkalmazását kell felülvizsgálnunk. Ezeket a szempontokat ne tévesszük szem elől. Természetesen jogos igény ez, és beszélni lehet erről, de miután nem akarunk, nem javaslunk új pénzügyi eszközöket, hanem csak azt javasoljuk, hogy a meglévő pénzügyi eszközöket használjuk fel hatékonyabban a prevenció céljára. Ez azt is jelenti, hogy az eszközök, a különböző pénzügyi eszközök alkalmazásával kapcsolatban az ellenőrzést is biztosítani kell. Szeretném még aláhúzni, hogy készen állok arra, hogy figyelembe veszem a hozzászólásokat, a javaslatokat, és természetesen nagyon odafigyeltem arra, ami ma elhangzott. Örülnék annak is, hogyha a kedves kollégák írásos észrevételeket is eljutatnának hozzá. Azt hiszem az elnök asszony már említette a határidőt 22-e, tehát 22-ig örömmel várom az észrevételeiket. Köszönöm szépen. Ez valóban kiváló zárszó volt. Valóban március 22-én déli 12 óráig lehet módosító indítványokat benyújtani. A szakbizottságban május 3-án, 4-én szavazunk, és júniusban lesz a plenárison a szavazás. Köszönöm azoknak, akik ilyen sokáig kitartottak, kellemes estét! holnap találkozunk.